irány, amit a külügyi bizottság fogalmazott meg a sri lankai humanitárius helyzet romlásáról. Megvárjuk, amíg elhelyezkedik a biztosasszony. Akkor el is kezdhetjük a vitát azzal, hogy megadjuk a szót a külügyi bizottság képviselőjének négy percre, aki nem más, mint Isler Begen asszony. Parancsoljon! monsieur le président euh, madame la commissaire euh, chers collègues elnök asszony biztos asszony hölgyeim és uraim! először is hadd fejezzem ki hálámat a bizottság elnökének aki kész a ninety one es cikk szerinti eljárás elfogadására az állásfoglalási indítványal kapcsolatban. Az utóbb, legutóbbi plenárison is volt egy állásfoglalásunk Sri Lankával kapcsolatban, és a parlament természetesen elfogadta azt, hogy a mai vita is megtörténhessen. Azon kívül biztos asszonynak is kifejezem hálámat, amiért eljött hozzánk. Tudom, hogy nagyon kényelmetlen időpontban kellett jönnie, de azt hiszem, hogy nagyon erős politikai jelzést fogunk tudni adni a sillankai kormánynak ezzel. Szerettünk volna egy olyan állásfoglalást elfogadni, amely megmutatja, hogy a helyzet napról napra romlik, és hogy erről tudunk, és tudjuk, hogy milyen helyzetben leledzik a lakosság. Az európai sri lankaiaktól folyamatosan érkeznek a jelentések, ők a családjuktól értesülnek arról, hogy Sri Lankában mi történik. A a lakosság egyszerűen iszonyú helyzetben van, rettenetes dolgokat élnek át. Nem tudjuk, hogy pontosan hány embert érint ez, de körülbelül 170 és 200 ezer azoknak az embereknek a száma, akiket evakuálni kellene. A civil szervezetek szerint ezt tengeren kell megtenni. A kérdésem viszont arra vonatkozik, hogy hova tudnak menni ezek az emberek Ma találkoztam valakivel, aki egy silankai menekültáborban született, és jelenleg Európában él. Hogyha ezek az emberek el kell hagyják a hazájukat, hát akkor hova fognak tudni menni? Az, azonnali tűzszünetet követelünk, ez is része az, az állásfoglalásnak, hogy ez ideig, ideiglenes vagy állandó de mindenképpen azonnali kell, hogy legyen, hogy, a, hogy az embereket kimenthessék a vészhelyzetből. Tudjuk, hogy már is több embert megöltek, többen haltak meg ma is. Állásfoglalásunkban a sílankai kormányt arra szólítjuk fel, hogy kezdje el a tárgyalásokat a civil szervezetekkel, és a konfliktus megoldására hajlandó országokkal. Az Európai Unió szeretnénk, hogyha élelmiszer és gyógyszer segélyeket biztosítana a vészhelyzetben lévőknek. Ez eredetileg a zöldektől származó kezdeményezés. Mi szeretnénk, hogyha ezt a kérdést nagyon komolyan vennénk, minden kollégánk nagyon komolyan venni, akinek bizonyos érdekei vannak ezekben az országokban. A bíráló csoportok már nagyon régen kérnek minket arra, hogy tartsunk vitát Sri Lankáról, de különböző belső okok miatt egyelőre erre nem volt lehetőség. Most azonban napról napra romlik a helyzet. Ahogy, mivel biztos asszony jelen van, ezért talán még további kérdéseket is feltehetnék. Az Európai Unió tűnik a konflikt megoldás egyik lehetséges forrásának. Jelenleg lehetne arról szó, hogy egy egységet állítsanak fel egy konfliktus megoldó egységet. Az Európai Uniót a világ minden részén komolyan veszik. A konflikt megoldás. tehát valószínűleg támogatnunk kell, lehet, hogy nekünk kellene az Európai Unió jelenlétével és a silankai hatóságoknak közvetített üzenettel ezt eh, elindítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos asszony, Verer, önél szó. Tisztelt Iszlet, eh, Begin képviselőasszony, valóban a sri lankai béke folyamatban az Európai Bizottság és én személyesen is figyelemmel követtük a fejleményeket nagyon szorosan, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon komoly aggodalmaink vannak a jelenlegi helyzet látán és a tragikus humanitárius következmények miatt, ami kifejezésre is jutott a tanácsi következtetésekben és a társelnökök megállapítása szintén február 23-án. Valóban foglalkozunk azzal, hogy nagyon-nagyon sok ember kényszerül arra, hogy elhagyja a hazáját Észak-Sri Lankán, és ez nem csak válság, hanem egyszerűen humanitárius katasztrófa, és ezt meg is erősítette nagyon sok független forrás, beleértve az ENSZ-et és, és a kormány jelenlegi bejelentése, hogy északon és délen a biztonsági biztonságosabb területeken evakuációs zónákat hoz létre. Ez jó, de tudjuk, hogy ez hogy működik a, a gyakorlatban összehívtuk a partnereket, a sri lankai hatóságokat, a tamil tigriseket, úgy, ahogyan azt a nemzetközi jog előírja, hogy így módon megoldjuk azt, hogy az emberek elhagyhassák a háborús zónákat, területeket, és drámai a helyzet, drámaian növekszik a civil áldozatoknak a száma az elmúlt időszakban, és itt azonnali sürgős cselekvésre van szükség ahhoz, hogy életet mentsünk Sri Lankán és hát ezt aláhúzta húzta az ENSZ főtitkárhelyettese helyettese is, aki felhívta a figyelmet arra, hogy milyen magas a civil áldozatok aránya, és ugyanez és a bizottság meg van győződve arról, hogy a válság kimenetele komoly következményekkel jár majd a békére, a megbékélésre és a terület Sri Lanka egységére. Ebben a kontextusban támogatjuk azt, amit az ENSZ főtitkár helyettese mondott, és felszólította a sri lankai kormányt, hogy hagyja abba az ellensegéskedet, és biztostsa a civil lakosság számára a veszélyeztetett területek elhagyását, és próbáljanak meg békésen véget vetni a harcoknak. És a társelnökség is számos esetben felszólítást intézett az érintettekhez, csak nem reagáltak erre, figyelmen kívül hagyták. Mi úgy gondoljuk, hogy a sri lankai kormánynak kötelessége, hogy a polgárait megvédje, és hozzájáruljon a humanitárius tűzszünethez. Ez szerepelt a tanács következtetéseiben is, hogy a betegek és a sebesültek számára biztosítsa megfelelő ellátást, élelmiszerellátást, orvosi gyógyszerellátást, hogy engedje be ezeket a segélyszállítmányokat az országban mi az emberi jogi helyzet láttán is nagyon komolyan aggódunk. Ha megnézzük, hogy milyen bűncselekményekre kerül sor, és milyen módon hamisítják meg a médiában a helyzetet, a kormány szolgálja a legszörnyűbb példákat, és ezt a bűn, ezeket a bűncselekményeket semmivel sem lehet magyarázni és a bizottság továbbra is meg van győződve, és ezt a magam nevében is mondhatom, hogy nincs katonai megoldás Sri Lanka etnikai konfliktusában. Egy, a párbeszéd a megoldás, amely politikai megállapodást eredményez, tartós békét, megbékélést, csak akkor lehet elérni, hogyha minden aggodalommal foglalkozunk, amely a felkelést eredményezte, és ha megfelelő teret biztosítunk minden közösség számára, és én, mint társelnök a magam részéről mindig is azt mondtam, hogy csak politikai megoldásban gondolkozhatunk ezen a területen, és ez néha már ott volt a napirenden, csak aztán levették, de ennek ismét napirendre kell kerülnie. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. És most pedig a frakciók hozzászólói következnek először a néppárt nevében Tenok úr. Elnök úr, Sri Lanka brutális konfliktusa közeledik a végéhez. Persze nem lehet tudni, hogy ez a tamil tigrisek által elkövetett terrortámadások végét is jelenti, e majd úgy, hogy nem tudják-e újra összegyűjteni erőiket, és hogy leteszik-e a fegyvert, vagy pedig folytatják még több áldozattal. A hosszú távú tűzszünet az azért nem jó, mert a öngyilkos támadások mutatják, hogy itt milyen indulatok vannak a háttérben, és ezek terrorista szervezetek Támogatni kell az elnököt és munkatársait abban, hogy a humanitárius helyzeten javtani kell el kell indtani a gazdasági fejlődést ezen a gyönyörű szigeten. de hát nagyon sok beazonosthatatlan robbanószer található ezen a területen és ez nagyon veszélyes és a tigrisek ezeket alkalmazhatják. Sokszor embereket pajzsként civileket pajzsként használnak. Mindazonáltal az ENSZ és egyéb szervezeteknek ki kell alakítani biztos átjárókat a konfliktusos zónákban, hogy megakadályozza a további vérontást és meg kell előzni a civil áldozatokat. De hát mindenki fél, hogy a tigrisek folytatják a tevékenységüket, elkeverednek a civilek közé tehát mindenképpen fontos a humanitárius folyosó létrehozása és az azonnali tűzszünet elérése ugyanis az LTT-t, és csak akkor lehet legyőzni a tigriseket, és csak akkor lehet a, az etnikai békét biztosítani, hogyha autonómiát biztosítunk, ha megfelelően osztják meg a hatalmat és az erőforrásokat. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Robert Evans következik. Parancsoljon. 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök ennek a vitának, a biztos asszony jelenlétében, akinek köszönöm azt, ezt a kiváló állásfoglalást, amit hallottunk. Nagyon fontos témáról van szó, de sajnálatos az, hogy este 11-kor tárgyaljuk ennyire kevés résztvevővel. De ez nem azt jelenti, hogy ennyire nem érdekel bennünk ez a téma, és nyilván mindannyian nagyon ö, átérezzük ennek a helyzetnek a komolyságát. Azt gondolom, hogy a helyzet tovább fejlődött Sri Lankán, és ahogy Izler Begen asszony elmondta, hogy erős üzenetet kell küldenünk a helyzet romlásával kapcsolatban, ami napi szinten megfigyelhető Sri Lankán. Ezt a szállásfoglalásra irányuló indítványt támogatom az átmeneti kifejezés kivételével. Tenok úr is a maga módján foglalkozott hosszú távú katasztrófáról is beszél. Én úgy gondolom, hogy bárhol is a világon konfliktus vetőd, vetődik fel, nagyon sokan vehemens módon, nem átmeneti, hanem állandó, végleges tűzszünetet kérnek. A diplomácia szerepe nagyon lényeges, tárgyalásokat kell folytatni, ez úton lehet békét teremteni, és nem csak etnikai megbékélésről, amelyről egyébként Titenkor beszélt. A zöldeket tehát támogatom az első módosítójukért, és nyilván nagyon sokan aggódnak a civilekért Sri Lankán. Az átmeneti tűzszünet egyszerűen természeténél fogva megint csak háborúhoz fog vezetni, amit senki nem keret. Ez még több halottat hoz, még több szenvedést, még több humanitárius tragédiát, és nem hinném, hogy bárki, akárhol is üljön itt ebben a házban, valóban ezt szeretné. Ugyanúgy a második módosító, amit támogatok, elítéli az erőszakos felépéseket, akár melyik oldalon is ö, kerüljön erre sor, hiszen ezeket nem támogathatjuk. A legutóbbi öngyilkos merényletre is utaltak már itt előttem. A hármas módosító, négyes és az ötös a következőről, amiről beszélnék, és engedjék meg, hogy egy rövid szakaszt felolvassak a Sri Lankai parlamentből, a március 10-éről, aki felhívja a figyelmünket arra, hogy a civil társadalom nagyon sok esetben élő pajsként kerül felhasználásra, és számos áldozatot követel, amikor belelőnek a civil, civilek közé. Azt gondolom, hogy ez nem megengedhető. Többen gyerekek 100-200-as nagyságrendben estek áldozatul ezeknek a kormány által is indított támadásoknak. Ezt a folyamatot, ezt az erőszakot mindenképpen meg kell állítani. Kanakataraknum től is érkezett egy felszólítás, ő is egy ilyen konfliktus sújtotta a területen él, több mint 2500 áldozatról számolt be, pedig ez egy biztonsági zóna, és nagyon-nagyon nagy a magas a sérültek száma is. Földről, tehát légitámadások és szárazföldi támadásokról is beszámolt, és nyilván ezeknek a támadásoknak nagyon sok áldozata van. Úgy gondolom, hogy ez önmagáért beszél, és hát nem elég csak nyomon kísérnünk ezeket az eseményeket. A hatos módosítóban John Holmes jelentésére van utalás, ő volt a brüsszeli sri lankai nagykövet, és azt mondja, hogy a tranzitállomások egyszerűen már túlterheltek, ahová elmenekülnek azok, akik nem kívánnak áldozatul esni. Erre vonatkozóan is kaptam számos fel, feljegyzést, dokumentumokat, képeket, higgyék el, ezek nem hamisítványok. És az igazán veszélysújtott a területekről napi szinten érkeznek hasonló képek. A 8-as és a 9-es módosító a háborús zónákra utal, illetve arra, hogy a civilek igényeit ki tudjuk elégíteni, hozzáférjünk a humanitárius segéllyel az érintett zónákba, és hát nyilván ezt mindenki támogatja ebben a házban, akárhol is üljön, hiszen a humanitárius szervezetek munkáját mindenki támogatja. Végezetül pedig az ENSZ főtitkára felé úgy gondolom, hogy el kell küldeni ezt az üzenetet, hiszen itt egy humanitárius krízisről beszélünk, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk ennek a helyzetnek az orvoslására. Köszönöm szépen, és remélem, hogy mindenki támogatni tudja a módosítókat. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Most pedig Izlebegen asszony kap szót, de a zöldek nevében két percre parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagyon hálás vagyok Ferrero Waldner asszonynak a hozzászólásáért, és mielőtt és, és hogy reagál a lakosság és a civil szervezetek kérésére. Ugyanolyan helyzetben vagyunk most, mint Burmával kapcsolatban voltunk 2006-ban. A hunta akkor megakadályozott bármilyen hozzájutást, hozzáférést a humanitárius segély eljuttatását. Reméljük, hogy ezúttal eléri a humanitárius segély a lakosságot amelynek szüksége van rá. A jelenlévő kollégáimat szeretném emlékeztetni arra, különösen a néppárt és a szocialista kollégáimat, arra, hogy bölcseknek kell most lennünk. Hogyha ezt az állásfoglalásra irányuló sürgősségi indítványt beterjesztjük, akkor a parlamentnek lesz lehetősége kifejezni véleményét holnap. De csak azt nem akarom semmiképpen, hogy a közöttünk levő különbségek, nézeteltérések miatt, és azért, mert az állandó és az ideiglenes tűzszünetről nem tudunk megállap, megállapodni, ezért valaki ellene szavazna az indítványnak. Ez nem lenne bölcs. Különösen Tenok úrhoz fordulnék most. A biztos asszony szavával élve, a fegyveres konfliktusok soha nem oldanak problémát. Az ideiglenes tűzszünetre vonatkozó kérés felelőtlen dolog különösen azért, mert az érintett népesség akkor nagyon hamar ismét háborús zónában találná magát. Hogyha evakuáljuk őket, akkor azt nem tehetjük meg, hogy utána másnak adjuk át a földjeiket. Tehát nagyon vigyáznunk kell, óvatosan kell eljárnunk ezzel kapcsolatban, a kérdéssel kapcsolatban. Én kész vagyok arra, hogy visszavonjak módosító indítványokat, de csak azzal a feltétele, hogy végül is kialakítunk egy egységes álláspontot, és erős politikai üzenetet fogunk tudni közvetíteni. Elnök, köszönöm. A frakciók nevében felszólalók listája ezzel véget is ért. A többi felszólaló következik, először Geoffrey Van Orden két percben. Nyilván, hogy szörnyű a háború befolyása az ártatlan polgári lakosságra, és mindent meg kell tennünk az ő sérülékenységük megelőzésére, és humanitárius segítséget kell nekik nyújtanunk. Ezért is fogadtunk el egy állásfoglalási indítványt kevesebb, mint három héttel ezelőtt. Évtizedek óta folyik ez a kampány, ez a harc a tamil tigrisek és a kormány között. Emlékezzünk arra, hogy a tamil tigrisek fejlesztették ki az öngyilkos bombák, bombának az eszközét, az nők és gyermekek kihasználását a konfliktusokban, emberek emberi pajsként való felhasználását, szándékos gyilkosságok ezreit követték el, és két nappal ezelőtt egy iszlám ünnepség alatt 14 embert töltek meg. A tamil tigris végnapjait járja, küszködik, és megpróbálja nemzetközi, megpróbál nemzetközi segítséget kapni ahhoz, hogy túlélje. A, az állásfoglalást elfogadta a parlament többsége, és akkor szerettek volna a srilankai kormány elítélő állásfoglalást hozni az nem megy hogy olyan módostókat terjesztünk be amelyek értelmetlenek vagy szelektven idéznek egy vagy más civil szervezet jelentéséből. nem mondhatjuk azt hogy a kormány hogy a kormány nem, nem lőtt áltatlan lakosokra. Az ENSZ nemrég szólította fel a tamil tigriseket arra, hogy hagyják abba a harcokat, és ne okozzanak több szenvedést az áltatlan lakosságnak. Az Európai Unió szintén ezt tette, felszólította a tamil tigrisekre, tigriseket arra, hogy engedjék el a civiléket a veszélyzónából. Most nekünk is ezt kell tennünk hogy végre a humanitárius segélyt el tudjuk juttatni a lakossághoz, és hogy a lakosság végre jobb életet tudjon kezdeni, hogy a demokratikus politika és egy virágzóbb társadalom építését el tudják kezdeni, egy olyan társadalomét, ahol nincs terrorista elnyomás. Köszönöm szépen. Leinen úrnak adom most a szocialistáktól meg a szót két politikai megoldásra van szükség Sri Lankán, és nem katonaira, ebben egyetértünk. Én többször jártam a dél-ázsiai delegáció tagjaként a régióban. Tudom, hogy mennyire vágynak az emberek a békére 25 év erőszak után. Azt is meg kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen háború sújtotta területen az LTT-nek kellene lépéseket tennie, de ezt nem teszi meg, ezt ön is említette és a külügyminiszterek február 23-án a szervezetet még egyszer felszólították a fegyverletételre és arra, hogy vessenek véget a terrornak. Na most képzeljenek el egy tagállamot, ahol 25 éve terror uralkodik, hát akkor ott bizony nagy a káosz és nagy a rendetlenség, és ezt nem nehéz elképzelni. Én a tamilok ügyét képviselem, de ugyanilyen határozottan elutasítom az LTT módszereit, és hetek óta azt halljuk, hogy több mint százezer embert egyszerűen fogva tartanak ezen a kis területen, és a Reuters szírügynökség tegnap kiadott egy közleményt szemtanúk szerint ha ebből a zónából ki akarnak menni, akkor nagyon komoly veszélynek teszi ki magukat, úgyhogy az LTT-t és a mögötte álló erőket fel kell szólítani, hogy vessenek véget ennek a gyakorlatnak. Ez így nem mehet tovább. Természetesen a civil lakosság itt a két tűz között van a háborús zónában, és hát a kormány is fel kell szólítani, hogy a humanitárius jogot és a nemzetközi jog szerinti akciókat engedélyezze. Mind a két oldalon fundamentalizmust látunk, ez nagyon sok áldozatot követel, és én azt hiszem, hogy elő kell készíteni a háború utáni rendet, és már, hogy a 13. módosítás a sri lankai alkotmányban meg kell, hogy szülessen, és ennek biztosítania kell a decentralizációt, és szem, figyelembe venni a, a, a sokféle etnikumot. Ebben az EU segíthet, és biztos vagyok abban, hogy ön a bizottság részéről is mi mindannyian erre készek vagyunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, következnek a spontán hozzászólások egy percet kap mindenki. Rubik úr, először is köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt Ferrero. Wagner asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt gondolom, hogy az, amit a biztos asszony elmondott, hogy katonai megoldás nem lehetséges, ez tulajdonképpen a címoldalon kellene, hogy szerepeljen, ugyanis az országon belüli feszültségek, problémák, amelyek itt összegyűltek a sok-sok év során, valójában a kormány mindig megpróbál valamilyen ajánlatot tenni, de hát ez megbukik a kommunikációs stratégián, és hát azt is látni kell, hogy a Sri Lanka stratégiai helyzete külső befolyásnak is ki van téve, és így bizony nagyon nehéz megfelelő megoldást találni a helyzetre. Éppen ezért ügyelni kell arra, hogy a gazdasági helyzet jobb legyen, hogy az infrastruktúra fejlődjön ezen a területen, és hogy a szükséges kommunikáció biztosított legyen a szemben álló felek között, és talán lehetőség van közvetítők alkalmazására is. Köszönöm szépen! Köszönöm, Major kollega. Egy perc. Elnök úr, ami most Sri Lankán történik, az gyakorlatilag előrelátható volt már évek óta. Itt ugyanis nem csak humanitárius válságról van szó, hanem sok évi fáradozás után, hogy az észak-kelet elszakadjon, Norvégia szingalézek és a tamilok között megpróbált közvetíteni és békés megoldást találni. Azonban aki akkor ezt látta, aki 2006-ban a kormány, sri lankai kormány szaktotta meg ezeket a fáradozásokat, és egyoldalúan katonai megoldásra törekedett. Valójában mindkét népcsoportnak békésen együtt kellene élnie, de ez egyre nehezebb, és egyre távolabbi jövőbe tolódik, vissza kell térni a béke fáradozásokhoz. Gáler kollega, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen biztos asszonynak, hogy ilyen világosan beszélt. Azt gondolom, hogy mindenek előtt a civil lakosság sorsát kell szem előtt tartanunk. És amit a tanács február 23-án megfogalmazott, az helyes, azonnali tűzszünetre van szükség, és én nem gondolom azt, hogy ezt ki kell egészíteni egy ideiglenes jelzővel, mert ez a humanitárius katasztrófát csak súlyosbítja. Azt hiszem, hogy ebben a helyzetben, ebben a zónában ott be vannak zárva az emberek, itt, és el akarják hagyni ezeket a harc sújtotta területeket. Hát itt fel kell lépni minden erőszak ellen, amely ebben megakadályozza az embereket őket, és teljesen mindegy, hogy most a kormányzati katonák vagy az LTT akadályozza őket meg ebben, a dolog lényege az, hogy az emberek megmeneküljenek és ha megengedik, akkor még egy megjegyzést tennék azzal kapcsolatban, amit a ö, ö, volt, ö, volt ö, ö, gyarmati hatalom képviselője mondott, de időközben ki is ment a teremből, szóval ö, ö, egyfajta belpolitikai motiváció is lehetett abban, amit ő elmondott, hogy csak is és kizárólag az ltt ét szidalmazta. Én ö, gondolom, hogy a választók egy bizonyos körét tartották akkor szem előtt. Köszönöm. Köszönjük szépen! Ezzel le is zártuk a vitát, és végezetül Feri Rovádnál biztos asszony kap szót. Mikrofon nélkül nem halljuk sajnos. It's not a point of order. I was indicating... Nem ügyrendi fel kérdésben, eh, hanem eh, a kecsdiá rendszerben szerettem volna <laughs> felszólalni, ha megengedi. Jó. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Szerettem volna gratulálni. Azt gondolom, hogy összeakadt a szemünk az elnök úrral, úgyhogy eh, jogos a felszólalás. Kérem szépen csönd legyen. No. Norvégiába találkoztam Oszlóban egy kollégával, és nagyra értékelem, amit elmondott. Gáler úr megjegyzését is sokra tartom, mert valóban a civilekért kell itt küzdenünk, és minden egyes módosító közül a legfontosabb az egyes módosító, amely azonnali és állandó ö, tűzszünetet követel, ami minden srilankai érdeke. A lankai kormány egészségügyi hatósága humanitárius katasztrófáról beszél, rémes körülményekről. Az ICRC, az ENSZ, holland menekültügyi hatósága is mind ezekről a rémes körülményekről ír, és úgy gondolom, hogy van út előre, holnap kérem szépen, hogy támogassák a módosítókat. Kedves kollégák, megadhattam volna öt felszólalónak a kecsdiá rendszerben a szót, végül háromnak adtam meg, Evans úr is szóhoz jutott. Pedig szigorúan alkalmazom a szabályokat, úgy gondolom, hogy a szabályoknak megfelelően jártam el. Biztos asszony parancsoljon. Nagyon fontos vitát folytattunk, még hogyha rövid is volt, és későn került rá sor. Tudniuk kell, hogy a bizottság felállása óta társ elnökként mindig is foglalkoztam Sri Lanka témájával, és voltak olyan pillanatok, amikor, főleg az elején, amikor bizakodóak voltunk, azonban ez a bizalom, ez a bizakodás sajnos már ö, szétoszlóban van. A Genfi folyamattal indultunk neki ennek a helyzetnek, de sajnos ez a folyamat megakadt. Elmentem éjszakra, és a közvetítést igyekeztem kieszközölni, még elődöm Chris Patton kezdte ezt meg, de az éjszak nem volt kész erre, nem tudom, valamiféle himlője volt annak idején, és nem tudott fogadni. Egyetértek Gáler úrral, aki azt mondta, és ez a saját aggályom is egyébként, hogy a humanitárius aggályokat, az embereket kell első sorban homlokterünkbe helyezni. Mi voltunk a legnagyobb humanitárius adományozók Sri Lankán, 19 milliót ajánlottunk fel 2008-2009-ben humanitárius segélyre, és ezeket különböző partnereken keresztül, mint az ICRC, az ENSZEN és a nem kormányzati szerveken keresztül juttattuk el a térségbe. Tehát ott volt a hajlandósága a segítségre, de azt halljuk, hogy sajnos ö, nem jutottak el a konfliktus sújtotta a területekre. Szeptember óta 2008-ban az ICRC volt az egyetlen hatóság, az egyetlen ügynökség, amely engedélyt kapott arra, hogy az LTTE által kontrollált eh, ellenőrző területeken kifejtse a munkáját. Sajnos ez nem volt elegendő, hiszen csak az igények 50%-át tudtuk ebből lefedni. 7 milliót eh, igyekeztünk 2008-ban más csatornákon keresztül is elhelyezni. Kitartottunk, kolombói és nyilván brüsszeli szinten is, hogy a szervezeteken keresztül eljusson a segély. Ezért azt tudom mondani, hogy a többi társelnökkel közösen Norvégiát emelném itt ki, hogy nyomást gyakoroljunk arra, hogy a két a tekintetben, hogy a 2002-es tűzszüneti vállalásokat fenntartsák az érintett felek. De sajnos ez nem működött. Számos alkalommal felszólítottunk arra, hogy térjenek vissza az érintettek a tárgyaló asztalhoz, de azonban sajnos ez nem történt meg, és katonai megoldást keresnek a konfliktusra. Így aztán a manőverezési lehetőségünk az utóbbi három évben egyre inkább szűkült. Azt kell mondanom, hogy a társadalmak közül Senki sem adta fel azonban ezt a missziót. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy ezt a konfliktus békés módon oldjuk meg, és egy február harmadikai sajtónyilatkozatból, amit valószínűleg ismernek, újra tanúbizonyságát adtuk ennek. Még egyszer mondom, a humanitárius segély eljuttatása a civil, civilek kiuttatása a konfliktus sújtotta területekről a legfontosabb. Meg kell győzni a helyieket, hogy csak a politikai megoldás jelent kiutat ebből a konfliktusból, különben gerilla háborúra kerül sor, és ez nem szolgálja ennek a szép ö, szigetnek a jövőjét. Ez egyszer egy szép paradicsom volt, hát talán egyszer újra eljön ennek az ideje. Köszönjük szépen! Köszönjük, mondja az elnök. Köszönjük, hogy eljött biztos asszony, és részt vett ebben a vitában, amelyet le is zárok ezennel. Az állás, állásfoglalásra irányuló indítványról holnap fogunk szavazni a szokásos időben, holnap 10 és 1 óra között, valamint délután 3 és 4 óra között, nem tudom, hogy jól mondom-e, kérdezi az elnök. 9-ről tudtam én, de ezek szerint, vagy mégis? Itt az egyik felszólaló közbeszól, 9-től 1-ig és 3-tól 4-ig lesz ülésszak.